<laughs> okay, friends, can I suggest... Kedves barátaim, azt javasolnám, hogy folytassuk az ülést. Már így is 15 perc késésben vagyunk. Úgyhogy szerintem csapjunk bele. Következő napi rendi pontunk egy jelentés tervezett megvitatása az Európai Unió munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos 2014-2020-as stratégiája. Megadnám a szót a jelentéstevőnek, Ole Krisztenszennek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek a jelentés tervezett gazdagításában, nagyon sok észrevételt kaptam. A bizottságnak van egy nyilatkozata a 2014-2020-as munkaegészségvédelem egy biztosan kapcsolatos stratégiájáról. Tavaly fogadták ezt el, ezt a tragédiát. Nekem vannak általános észrevételeim, ezeket papírra vetettem. Szerintem a legfőbb kihívásokat az egészségvédelemmel és biztonság, munkahelyegészségvédelem és biztonsággal kapcsolatban jól megfogalmazták. Nagyon fontos, hogy legyen egy tagállami stratégia, jobbak legyenek a statisztikai adatok, foglalkozzunk az európai dolgozó lakosság előregedésével, de azt hiszem azért még sok mindenen lehetne javítani a kereten belül. Az európai munkavállalók és vállalatok konkrét problémáiról kéne szólni, és konkrét lépéseket kéne tenni. Ezt próbáltam elérni a jelentésben, és remélem, hogy a szakbizottság megegyezik, vagy beleegyezik majd ebbe a pragmatikus megközelítésbe, és a jövőbeni munkaügyi, egészségügyi és védelmi kérdéseknél ezt a megközelítést fogjuk alkalmazni. Úgy gondolom, hogy a stratégiai keretben helyet kell adni a törvényalkotási munkának. Először is alá kell húzni azt, hogy valamennyi munkavállalónak joga van a legmagasabb szintű munkahelyi egészségvédelemhez és biztonsághoz, függetlenül attól, hogy mekkora a munkáltató cége. Kvantitatív célkitűzéseket kell megvalósítani, az EU biztonság és egészvédelmi stratégiai keretének 2016-os felülvizsgálata után. Tagállami stratégiákat kell tehát kialakítani. Ez a régi EU stratégia következménye. Ez végül is jó, de úgy gondolom, hogy a stratégiának nyíltabbnak kell lennie, és jó lenne, hogy a szociális partnerek és más érintett felek is tudnak ezt módosítani. Fontos, hogy folyamatosan ezt frissítsék, attól függően, hogy milyen előrelépések történtek. Fontosnak tartom azt is, hogy folytonosan betartsuk a különböző nemzetközi, illetve eu szabályokat. Ezeknek célja, hogy javítsuk az európai munkavállalók helyzetét. Folytonos ellenőrzése van tehát szükség és ez is biztosítja azt, hogy egyenlő helyzetben, egyenlő viszonyok vonatkozzanak a tagállamokra. A KKV-k esetében el kell azt mondani, hogy a bizottságnak komolyan kell venni azt, hogy a bizonyos kkv nem hajlandók arra, hogy betartsák a szabályokat, meg kell nézni, hogy rájuk milyen szabályok vonatkoznak. Fontosnak tartom a kockázatelemzés dokumentált módon, a szociális partnerek bevonását, tehát munkáltatói szinten a munkavállaló képviselőjét is be kell vonni ebbe a folyamatba, hogy valóban meg tudjanak felelni a különböző cégek az elvárásoknak. Fontos az is, hogy munkahelyi ellenőrzésekre kerüljön sor, és ezeket a munka, és hogy a munkafelügyelők végezhessék munkájukat. A tagállamoknak az ajánló ajánlásait követnie kell, tehát legalább egy munkaügyi felügyelőnek kell jutnia tízezer munkavállalóra. Fontosnak tartom azt is, hogy megvizsgáljuk azt, hogy mi a legfontosabb oka a távolmaradásnak, a munkahelyről való távolmaradásnak. Minimum minimum követelményeket kell tehát kidolgozni a bizottságnak, hogy hogyan lehet ergonómiai szempontból kíméletes munkaviszonyokat teremteni a munkavállalók számára. Egy egységes keret kell, amit könnyen lehet megvalósítani. Ide a különböző védőfelszerelések tartozhatnak, illetve az alternatívek kidolgozása. Fontos az is, hogy egyértelműen meghatározzák azt, hogy Nagyon fontos az is, hogy minden egyes veszélyes munkahely esetében pontosan meghatározzák a határértékeket. Ezek kötelező érvényűeknek kell, hogy legyenek. Pszichoszociális kockázatok, ezek egyre nagyobb problémát jelentenek. Itt sokat jelentene, hogyha jobb lenne az adatgyűjtés, illetve az ellenőrzés, a nyomonkövetés. Az azbest és a nanotechnológia, illetve a rossz körülmények között dolgozók is problémát jelentenek. Többször fölmerültek ezek a témák, amikor egyeztettünk a szociális partnerekkel. Mint említettem, tehát a statisztika, a jó adatok gyűjtése nagyon fontos, illetve az, hogy megállapítsuk, melyek a bevált gyakorlatok a tagállamokban. Sajnos az összes prioritásomat nem tudtam belevenni ebbe a jelentéstervezetben, mert van egyfajta tér, tarta, van egyfajta meghatározás arra, hogy terjedelmes lehet ez, de azt hiszem, hogy nagyon sok jó ötlet van ebben a jelentésben, és remélem ezeket nagy, nagy részben el tudják fogadni. Én szerettem volna mondani, kíváncsi vagyok a vendégek és az árnyék jelentéstevők véleményére és várom az önök kérdéseit. Köszönöm szépen az előadónak, és rögtön átadom a szót vendégeinknek. Az első Krista Szedlacek asszony. Uh, thank you very much, Madam Chair. Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Krisztenzen úr, tisztelt parlamenti képviselők, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek ma, és hogy hozzá fűzhetek én is valamit ehhez a témához, a munkavédelem témaköréhez. Röviden szeretném bemutatni a munkavédelmi ügynökség munkáját, stratégiánkat, és szeretnék hozzájárulni a jelen stratégiai keret végrehajtásához is. És szeretném kollégámat, William cohen megkérni, hogy mutassa be az egyik zászlós hajunkat, hogy adatokat is bemutasson. Ma a parlamentben szeretnénk ezt bemutatni, hiszen ez lesz az egyik legfontosabb elem a stratégiai keretben. Tehát visszatérek a munkavédelmi stratégiánk kezdeteire. A munkavédelmi stratégiák Európában mindig nagyon fontosak voltak, és mindig azonosították annak a fontosságát, hogy a munkavilágában észleljük a kockázatokat. Már 2002-ben volt egy közösségi stratégia, tehát 2002-től 2006-ig. Ez a stratégia pedig hangsúlyozta, hogy a új kockázatok észlelése, technikai kockázatok, vagy a szociális jellegű kockázatok mindenképpen megfigyelendők és kezelendők. Tehát állandó megfigyelésre van szükség, hogy milyen új kockázatok keletkeznek. És a tudományos kiértékeléssel kezdtük ezt megvizsgálni. 2000 2002 és 2006 között említettem, volt egy stratégiánk, és ez pedig egy európai kockázat megfigyelő központ felállítását szorgalmazta. Ezt a következő közösségi stratégia követte 2007 és 2012 között. A kockázat előrejelzést hangsúlyoztuk itt, és megkértük a megfigyelő helyet, hogy megfelelő kezdeményezeket, kezdeményezéseket készítsen elő. Az európai stratégiánk most 2020-ig célozza meg a területet, és támogatjuk az európai kockázatmegfigyelő ügynökség politikáját. Ezen stratégiai kereten belül. Tehát mi vagyunk az egyik kulcs szereplő. A stratégiai keret, Christensen úr említette, hogy észleli a legfőbb kihívásokat és stratégiai célkitűzéseket fogalmaz meg 2020-ig. Ahogy már említettem, az EU OSA már korábban is egy nagyon fontos szerepet játszott, hogy legyen egy európai munkavédelmi stratégia, és ezt a stratégia külső kiértékelése is igazolta. Tehát az új stratégiai keretben az EU OSA ismét aláírt egy eh, megállapodást, ez pedig a nemzeti stratégiák eh, és az európai stratégia konvergenciáját célozza meg. Együttműködtünk az Európai Bizottsággal, és eh, új eszközöket azonosítottunk, hogy hogyan tudjuk a nemzeti stratégiákat jobban összehangolni. Egy másik szempont pedig az, hogy ez az európai jogalkotások jogalkotási hagyományoknak, szabályoknak megfeleljen. Tudjuk, hogy korosodik a munkaerő, és tudjuk, hogy van egy óriási projekt, az Európai Parlament is része ennek. Szeretnénk ezeknek az eredményeit majd bemutatni az év végén egy szemináriumon, és a bizottsággal pedig 2016-tól szeretnénk kiértékelni az utolsó eredményeket és ajánlásokat. A másik terület, amiről szólni szeretnék, a keletkező új kockázatok, és ez is összefügg azzal a tanulmányal, amit röviden, nem sokkal ezután bemutatnak. Nagyon fontos az, hogy a munkahelyi és a munkával összefüggő betegségeket megelőzzük. És itt nagyon fontos támogatni a kis és mikrovállalkozásokat. Az e osa az elmúlt évek alatt főleg a mikro és kisvállalatok számára kifejlesztett egy online eszközt, az Eurát, amelynek segítségével a kis és mikrovállalatok kockázatait azonosítjuk, a stratégiai kereten belül pedig eh, arra helyezzük a hangsúlyt, hogy eh, a kis és mikro vállalkozásoknak eh, adjunk olyan eszközöket, amelyekkel a munkavédelmet jobban meg tudják valósítani. És ez rögtön átvezet a következő prezentációra, és most pedig átadnám a szót William Coburn úrnak, aki bemutatja az adatokat, amelyeket a említett tanulmányban nyertünk. Köszönöm szépen. Thank you, thank you, Madam Chair, thank you. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, hogy bemutathatjuk ezt, az rend, ezt a számunkra rendkívül izgalmas új kezdeményezést, új adatokról van szó, reméljük, ezek nagyon hasznosak lesznek majd az önök számára. Ez a felmérés először 2009-ben került megrendezésre, most másodszor tesszük ezt. A terep munkát tavalyi év végén zár, zártuk, ahogy ezt az igazgató is említette, hogy a legfőbb intézked, a legfőbb eredményeket most, a mai napon önök előtt mutatjuk be. Nagyon röviden fogok beszámolni az eredményekről, Röviden elmondanám, hogy milyen módszerekkel dolgoztunk. A legfőbb eredményekre fogok koncentrálni, és aztán röviden elmondanám, hogy ezt a sűrű adathalmaz hogyan fogjuk hasznosítani a jövőben. Először azonban engedjék meg, hogy egy fontos kérdésre választ adjak. A következő képet kérném. Miért is volt szükség erre az újabb felmérésre? Európai szinten többféle adat forrás van, ezeket ismerhetik. Interjúkat készítünk munkavállalókkal, az Eurostat is fogad, és végez ilyen felméréseket adhok modullal, balesetekről, betegségekről. A Eurofans szintén foglalkozik ezzel ami az adminisztratív adatokat illeti az Eurostat, az, Európa, az európai munka, helyi baleseti statisztikákat is figyelembe vettük. Az az előnye annak, hogy ilyen európai szinten gyűjtjük az adatokat, hogy össze tudjuk hasonlítani a különböző tendenciákat, meg tudjuk nézni a különbségeket, fel tudjuk mérni, hogy mi a helyzet a tagállamokban, ezeket pedig próbáljuk összekapcsolni különböző kezdeményezéssel és szakpolitikákkal. Sorry, the slides seem to be jumping. <laughs> Kicsit rendezetlenek a diák. So, I'll carry on anyway to say that... Azért folytatom. Ez a felmérés, tehát ami a munkavállalókról szól, és az adminisztratív adatokról, azt hiszem, hogy elég jól mutatják, hogy milyen munkahelyi balesetek vannak, vagy sérülések Európában. Nem annyira az úgynevezett munkahelyi betegségekről szól. Megpróbáljuk tehát összekapcsolni a szakpolitikákat azzal, hogy mi történik, mi tapasztalható a munkahelyeken. Tehát a szakpolitikát az eredménnyel. Vállalati szinten azt nézzük, hogy milyen megelőző intézkedéseket tesznek. 36 országról szólt a felmérés, az összes 28 tagállamról, Albánia, Macedónia, Izland, Montenegro, Norvégia, Szerbia, Szerbia Svájc és Törökország. Svájc egyébként maga fizette a részvételt, Spanyolország, Szlovénia és az Egyesült Királyság pedig azt fedezték, hogy nagyobb mintát vegyünk, mint amit a többi ország esetében. Körülbelül 50 ezer vállalatnál jártunk, elég sok helyen. Az összes tevékenységi formát vizsgáltuk, mezőgazdaságot, halászatot is. Tudjuk, hogy itt nagyon fontos a megelőzés. Talán azt a legfontosabb, hogy azokat a cégeket is vizsgáltuk, ahol csak öten, vagy annál keves, kis, többen dolgoznak, ezt kérték egyébként a partnereink az első felmérés után. Nagyon érdekes az, amit megtudtunk ezen mikrovállalkozások dolgozóitól, alkalmazottaitól. Következő dia. dia. Kiket interjú voltunk meg? Kiket kérdeztünk meg arról, hogy mit gondolnak a munkahelyi egészségügyi intézkedésekről? Hát, ahhoz fordultunk, aki a legjobban tudja, hogy ez hogy végzik a munkahelyen. Tapasztalatunkat arra alapoztuk, amit az első felmérésben kimutattunk. Különböző válaszadóink voltak. Több válaszadónk volt. Itt ott a tulajdonos, a vezérigazgató, menedzser, és minél kisebb a vállalkozás, annál kisebb az esély annak, hogy azt az ember találtuk meg, aki sokat tud a munkahelyi védek, egészségvédelemről, de minél nagyobb a cég, annál valószínűbb, hogy van egy olyan ember, aki kimondottan ezzel a kérdéssel foglalkozik. Függetlenül attól, hogy mekkora a vállalat, 20%-ban a munkavállalók képviselője válaszolt a kérdéseinkre, ez azt jelenti, hogy lehet, hogy nem mindig a legoptimálisabb a strukturális, a szerkezeti felkészülés a vállalatoknál az ilyen típusú kérdésekre. Nézzük, mit találtunk. Mik a legfőbb kockázati faktorok, amelyek hatással vannak a munkavállalók egészségére és biztonságára? A türelem kérdése, amikor nehéz esetekkel van dolga, aztán az idő alatti nyomás, nem jó kommunikáció, munkaszervezés. Tehát pszichoszociális kérdésekhez, kérdésekre vonatkoznak leginkább ezek a kockázatok. So just focus on the handouts, please. They show the importance of the growth of the service sector and how Látható, hogy a szolgálati, vagy a, szol, a, a szolgálati ágazat mennyire nőtt. A második kockázati kategória a különböző váltizomzati megbetegedések, ami nem jó tartásból ered. Mit lehet tenni ezen kockázati faktorokkal? Kockázat elemzést lehet készíteni, célkitűzéseket lehet megállapítani. Tehát az a személy, vagy azok a személyek, akik a munkahelyi folyamatokat ellenőrzik, ők tudják megváltoztatni ezt. Megnéztük, hogy mi a helyzet Olaszországban. Ez volt a skála egyik végén, a másik végén pedig Luxemburg itt azt vizsgáltuk, hogy hogyan látják a vállalatok a kockázat elemzést, tehát nem minőségről van szó. Ez a vállalat méretétől és az ágazatról is van szó. Nyilván a szolgálatban, vagy a szolgáltatásoknál sokkal kevésbé foglalkoznak a kockázat elemzéssel, és a kis vállalatok is kevesebbet foglalkoznak kockázat elemzéssel. Arra is odafigyeltünk, hogy a vállalatok számára mit, milyen motivációt, mi ösztönzi őket arra, hogy megelőző intézkedéseket tegyenek. Leginkább azt mondják, hogy jogi kötelezettségük van, ezt válaszolták leginkább. Tehát el akarják kerülni a különböző büntetéseket, amelyek egy munkaügyi felügyelő szabnak ki. Ezután következett az, hogy a munkavállalóknak milyen, eljárás, milyen elvárásai vannak, de a kutatások kimondj, kimutatják azt, hogy ha nagyon elkötelezettek a vezetők, a munkahelyi vezetők, ott nagyobb a valószínűség, hogy megelőző intézkedéseket tesznek. Tehát az új tagállamokban is nagyobb, egyébként az új tagállamokban is jobban odafigyelnek erre, mint a régi tagállamokban. Az a kérdés is, azt a kérdés is feltettük, hogy miért vannak olyan vállalatok, akik úgy döntenek, hogy nem tesznek ilyen kockázat elemzést. Általában azért, mert úgy gondolták, hogy nincsenek problémák, nincs tapasztalatuk, úgy gondolják, hogy túlságosan bonyolult ez, de szeretnének ezek a vállalatok több útmutatást, több információt kapni, hogy tudják ezek a vállalatok is, hogy vannak kockázatok, függetlenül attól, hogy milyen ágazatban tevékenykedik a vállalat, és mekkora a vállalat. A választadó 90% azt mondta, hogy a kockázat elemzése a legjobb módja annak, hogy elejét vegyék a kockázatoknak. Kérdést tettünk fel arról is, hogy miért nehéz a biztonsági, munkahelybiztonsági és egészségügyi kérdésekkel foglalkozni. Itt nagyon nagyok voltak a tagállamokon belüli eltérések. Olaszországban a vállalatok 70%-a azt mondta, hogy rendkívül bonyolult a rendszer, tehát a bürokratikus rendszer a baj. Litvániában pedig ez 14%-os válasz volt, 86% azt mondta, hogy ez egyáltalán nem jelent gondot, ez a bonyolultság. Ugyanaz ugyanazon európai jogszabályok vonatkoznak ezekre a vállalatokra, nyilvánvalóan. A kérdés csak az, hogy mi van hatása, vagy milyen közvetítőn keresztül van egy benyomásuk a vállalatoknak a bonyolultságról. Milyen hiányzó eszközeik vagy információk akadályozzák meg a vállalatokat abban, hogy a kockázati faktorokat felmérjék? Általában a pszichoszociális kockázatok jelennek meg itt. Itt mondják azt a vállalatok, hogy ezek, ezekben a kérdésekben nincs tapasztalatuk, nem tudják, hogy ezekben a kérdésekben hogy kell megelőző intézkedéseket tenni, hogyan kell a helyzeten javítani. Tehát itt kéne valamit elérni. Felmerült az a kérdés is, hogy a munkavállalóknak mi a beleszólásba ezekbe a folyamatokban? sokkal jobban sikerülnek a megelőző intézkedések, hogyha a munkavállalókkal is konzultálnak. A következő dián azt látjuk, hogy a munkavállalóknak van különböző mértékben van beleszólása ezekben a folyamatokban. A pszichoszociális kérdésekben különösen igaz az, hogy ha sikerre törekszik egy vállalat, akkor mindenképpen meg kell kérdezni a munkavállalókat, munkavállalókat is. A keretirányelv miatt van csupán, vagy léteznek csupán formálisan is ilyen konzultációk. Idő már nem nagyon van, úgyhogy rátérnék az eredménytáblára. Sőt, inkább arra kérném önöket, hogy látogassanak el a weboldalunkra. Itt az összes kérdést elő tudják olvasni, mert én csak nagyon kevés kérdést hoztam itt ide ma önöknek. Nézzék meg az adatokat, és hogyha bármilyen kérdésük van, forduljanak bár, bátran hozzánk, szívesen válaszolunk. És itt látható az utolsó dián a weboldal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az eh, elvasának, hogy megosztotta velünk a tanulmány tartalmát. Természetesen nagyon fontos az, hogy a szociális partnerek is velünk legyenek ma, és most eh, szeretném átadni a szót a Business Europe eh, biztonsággal és egészségügyel foglalkozó csoportja képviselőinek. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal kezdem, hogy meg vagyunk győződve róla, hogy az üzletnek olyan légköre van szüksége, ahol eh, fejlődhet. És itt most nem csak a verseny gondolok, hanem a munkafeltételekre is. Tehát a jó munkafeltételek, a munkavédelem a Business Europe számára kulcsfontosságú. Úgy gondolom, hogy nem vagyunk túl rosszak. Sőt, én azt mondanám, hogy viszonylag pozitívak vagyunk, hogyha látjuk, hogy milyen sok üzlet megfelelő működik, hogy megfelelő szinten bevonja a munkavállalókat, és ahogy Cockburn, és, Cockburn úr is mondta, vannak különbségek az egyes tagállamok között. És vannak különbségek a tevékenységek között is. De szeretnék megosztani önökkel néhány elemet, néhány agályt, hogyha most a jelentésre koncentrálok. Az első az, hogy hogyan lehet megfelelő cselekvéssel előbbre jutni. Úgy gondolom, hogy a megfelelő cselekvés az nem az, hogy új konkrét jogszabályok születnek. Hiszen mindenek előtt még mindig a meglévő EU joganyagot értékeljük ki a munkavédelem tekintetében. És ezen kívül nagyon fontos az, hogy új ismereteket nyerjünk. Először is a meglévő joganyagok hatását kell megvizsgálnunk, mielőtt új jogalkotásról döntünk bármi is legyen, a bizottság azon van, hogy jobb legyen a végrehajtás, jobb legyen a megfelelés, és hogy az európai és a nemzeti jogalkotás egyszerűsödjön. És ne főleg új jogok, jogszabályok szülessenek. Ez a megközelítés az Európai Unióban is egyre tágabb teret kap. Még néhány meggondolandó elem ami arra vonatkozik, hogy az európai szinten mennyiségi csökkentési céljaink legyenek. Igen, itt van a stratégiai keret, és itt nagyon sok kihívást azonosítunk, stratégiai célkitűzéseket, amelyek összefüggenek ezekkel a célokkal, anélkül, hogy megfelelő célokat megfogalmaznak európai szinten. Egy példát mondanék, tehát például a zéró baleset gyakorlat, amiről hallottunk, természetesen támogatjuk, de ez nem jelenti azt, hogy van egy mennyiségi célunk, ami azt jelenti, hogy ténylegesen a nullát akarjuk elérni. Tehát ezek a zéró cselekvési tervek általában egy vágyat fejeznek ki. Ami azt jelenti, hogy mindent megteszünk annak érdekében, minden intézkedést megteszünk, hogy közelítsünk a zéróhoz. De, de igazából ez nem zéró, hanem egy megközelítés. Tehát szeretnénk mindenképpen a munkahelyi balesetek számát csökkenteni, és ezt kifejezésre is juttattuk. Ez egy ambíció, ez egy óhaj, tehát most nem az alapján kell megítélni azt, hogy ténylegesen nulla lesz a balesetek száma, hanem hogy mennyivel és hogy csökkent-e. Tehát ez nagyon fontos. A kockázatbecslés, hallottunk erről is, Fontos aláhúzni, hogy a kockázatbecslés mindenek előtt egy folyamat. Célja pedig az, hogy egy magasabb célt elérjünk. Ez a magasabb cél pedig az, hogy a megfelelő megelőzési intézkedéseket azonosítsuk, és hogy ezeket végrehajtsuk. Tehát nem öncél a kockázatbecslés, nem az, nem az a lényege, hogy legyen, hogy legyen dokumentálva, hanem az, hogy ténylegesen csökkentsük. Ez a kockázatbecslés azt jelenti, hogy megfelelő intézkedéseket eh, foganatosítunk. Tehát, hogy valaki azt mondja, hogy jó a kockázatbeeslési rendszere, akkor azt mondom, hogy ne beszélj róla, hanem tedd. Tehát nem arról van szó, hogy eh, a vállalatok dokumentálják azt, hogy ők igenis megnézik a baleseti, vagy az új kockázati tényezőket, hanem hogy fellépjenek ellene. Egy másik elem, amelyet szeretnék megosztani, önökkel a különféle izomrendszeri megbetegedések tekintetében. Igen, ez egy probléma, ezzel foglalkozni kell, azonban a lényeg az, hogy milyen lépéseket kell tennünk. Ismét úgy gondolom, hogy nem jogszabályokra van szükség. Úgy vélem, a kockázati tényezőket sikerült azonosítani, tehát fel kell lépni. Lépni kell, tagállami szinten, vállalati szinten. Tehát nem új jogszabályokra van szükség, hanem megakadályozásra. Most nem fogok mindenről szólni, tehát nyilvánvalóan a munkahelyi megbetegedések több tényezőkre vezethetők vissza. Meg kell találnunk a megfelelő megközelítést, hogy megelőzzük a megbetegedést. Most a munkavégzéssel kapcsolatos megbetegedésekről szólnék, mindenképpen jobb, több összehasonlítható adatra van szükségünk. Soha nem lesznek összehasonlítható adataink. Mióta gyűjtünk adatokat a munkahelyi balesetekről, betegségekről? Nagyon részletes adataink vannak több ezer cégtől. Van egy európai vállalati platform, és nem tudjuk összehasonlítani az adatokat. Lehetetlen finn kollégánk végzett egy kutatást a hat balti állam között, és nem voltak összehasonlíthatók ott sem az adatok, és nem is lesznek. Általános adatokról van szó, és igazából a megbízhatóak csak is a munkahelyi szintű adatok. Tehát, hogy van-e a vállalatnak arról adata, hogy mi történik egy vállalaton belül, ha igen, akkor lehet lépni. Tehát, hogyha összesített adatokat kapunk, akkor az gyönyörű, de nem lehet őket felhasználni semmire. Tehát az agregált adatok, összesített adatok nemzeti szinten, vagy ágazati szinten, vagy akár szakmai szinten nem összehasonlíthatók. Sehova se jutunk ezekkel az adatokkal. Tehát ne koncentráljunk ezen, erre. Inkább az adatok minőségére koncentráljunk, és hogy megfelelő szinten legyenek adatok, ott, ahol lépni lehet. Egy utolsó megjegyzésem van még a pszichoszociális kockázati tényezőkről. Ismét a megfelelő megközelítés, ismét nem a munkavédelmi megközelítés, a munkavédelmi megbízott nem az, aki meg fogja oldani a problémát. Mi a lényeg? A lényeg az, hogy minden dolgozó megtalálja a megfelelő egyensúlyt a lehetőségei és az elképzelései között. Ide tartozik a támogatás és a kollégák támogatása, a menedzsment támogatása kulcsfontosságú. Nagyon, nagyon fontosak ezek az egész munkában eltöltött élet alatt. Ne csak a munkahelyekre koncentrálják. Nem szeretem a jobb a munkahelyek kifejezetést, mert itt a dolgozóról is szó van. Hiszen a dolgozó és a munkahely között egy megfelelő kapcsolatot kell létrehozni. Tehát mi olyan, olyan embereket szeretnénk, akik eh, meg forma tervezni tudnak egy munkát, egy munkahelyet, egy karriert, hogy összehozzák az emberek elképzeléseit azzal a munkával, amit végeznek. És azt is garantálni kell, hogy elégedettek, de ne folytassák végig egész életükben ugyanazt a munkát, hiszen eljön az az idő, amikor kibillen az egyensúly. És itt kell fellépnünk. Meg kell találnunk a megfelelő ellensúly, egyensúlyt a munka tartalma és a munkát végző elvárásai között. És akkor ide bejön a munkaerőpiac mobilitása, és akkor bejönnek az elégedett dolgozók, az öntudatos dolgozók, akik eh, tudatában vannak, hogy a döntésük nem csak saját maguk vagy a bérük számára fontos, hanem a pszichoszociális egészségük tekintetében is. Köszönöm. Viktor Kempa következik az ETUK-tól, aki vezető kutató, parancsoljon. Thank you, Madam Chair. Um... Köszönöm, elnök asszony. általános kérdésekkel kezdeném. A 28 tagállamban 4000 halálos áldozatot tapasztalunk évente, 3 millió sérülés történik a munkahelyen, akik legalább három napig vannak, maradnak távol a munkahelyüktől és több százezer olyan ember van, aki azért vesztette el az életét, mert a munkahelyükön szereztek valamilyen betegséget. A GDP 2-3 százalékát teszik ki EU-s szinten ezek a veszteségek. Ezek szörnyű adatok. EU-s és tagállami szinten is sürgősen fel kell tehát lépni. Ha nézzük a jelenlegi stratégiai keretet, akkor figyelembe kell venni azt, hogy a világban egyre romlanak a munkakörülmények, nem csak a válságok miatt, hanem a szakpolitikai döntések miatt is, az úgynevezett performance program miatt. Olyan jogszabályokról van szó, amelyek elvileg különböző rossz tapasztalatokat kívánnak orvosolni. Egyre gyengébb lábakon állnak a munkahelyi felügyeletek is, a pszichoszociális kockázatokat elhanyagolják, és növekednek a különbségek a tagállamok között, illetve a tagállamokon belül is. Az ETUK együttműködik a bizottság eh, tanácsadó bizottságával. A stratégiai keret kialakítása eh, előtt és után is együttműködtünk. Örülünk annak, hogy Christensen úr jelentést készített erről. Leginkább azt emelném ki, hogy konkrét, érezhető lépéseket kér számon a jelentéstevő. A stratégiai keretből az hiányzik, hogy legyenek mérhető célkitűzések, kötelező érvényű ütemterv. Szeretnénk azt is, hogy a munkavállalókat jobban védjék a betegségekkel, illetve kockázatokkal, sérülésekkel szemben. Valójában igazi fellépés nem történt. A jogszabály tervezetek, és ide tartozok, tartoznak a szociális partnerek kezdeményezése is. Ezeket blokkolták. A bizottság nem szeretne ezekből irányelveket csinálni. Nincsen háromoldalú párbeszéd sem az új bizottsággal, nem jó tehát az együttműködés, vagy nem próbálják motiválni, megerősíteni az együttműködést a szociális partnerekkel a KKV-kban vagy máshol. Hiányzik továbbá az egyértelmű iránymutatás a tagállamok számára, hogy nemzeti stratégiákat alakítsanak ki a szociális partnerekkel. Elvileg a munkahelyi felügyeleteknek kéne ezeket ellenőrizni, de sajnos, mint említettem, ők elég, egyre gyengébb lábakon állnak. Melyek a legfőbb prioritások, amelyeknek mindenképpen helyet kell kapni a jelenlegi stratégiai keretben, amikor ebből, vagy mit kell bevenni majd az igazi stratégiába? Például a mérgező anyagokkal kapcsolatban meg kell határozni azt, hogy milyen, hogy mennyire lehetnek ezeknek az anyagoknak kitéve a munkavállalók. Ugyanez igaz a rákeltő anyagokra. Vagy a mutagén anyagokra is igaz ez. Sajnos még mindig nincs semmiféle utalás a, azokra, az, azokra az irányelvekre, amely a rákeltő és a mutagén anyagokról szól. Tehát kombinálni kéne ezeket a dolgokat, illetve ott vannak azok a kockázatok is, amelyek például a rezgésből erednek. Sajnos az vonatkozó irányelvek kicsit elavultak, illetve ott vannak a pszichoszociális kockázatok is. Szerintünk nem lehet csak olyan eszközökkel ezt kontrollálni, amelyek nem jogszabályi természetűek, tehát azonnal szükség lenne új jogszabályokra. Még néhány prioritás. A reproduktív egészség védelme a, a különböző mérgező anyagokkal kapcsolatban, aztán a hormonrendszert is védeni kell az endokrin disruptorokkal szemben nagyon fontos a megfelelő felmérés, a diagnózis, a megelőzés a különböző munkahelyi betegségek miatt. Férfiak és nők esetében is meg kell nézni azt, hogy milyen pszichoszociális kockázatok vannak, amelyek aztán utána még súlyosabb következményekkel járnak. Idén azt kértük, hogy a legrákkeltőbb anyagok esetében állapítsanak meg határértékeket, amelyek nagyon negatív hatással vannak az utódnemzése, illetve a különböző vázizommal kapcsolatos megbetegedések esetében is nagyon fontos az, hogy a stressz és egyéb pszichoszociális problémák esetében legyen megfelelő felmérés. A Bilbaói ügynökség felmérést készített, és ez sokszor egybevág az európai stratégia kerettel, de a mi kéréseinkkel is. és ezt egyértelműen kifejtettük az ETUK egy dokumentumában. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen ezt a hozzászólást. Nagy gondunk van most. Már csak fél óránk van, és nem tudtuk megvitatni ezt a rendkívül fontos kérdést. a munkahelyi egészségügy és biztonság. Már többször beszéltünk róla, de igazi vita a szakbizottságon belül még nem volt. És lenne még egy napi rendi pontunk. A tevékeny időskor és a nemzetékek közötti szolidaritás európai éve. Van arra idő? Vagy hogy lesz? Fél hét után nem lesz tolmácsolás? Tehát akkor nem lesz vita, de nem felejtsük el a témát. És áttérünk a következő témára, és megpróbáljuk időben egy fél órán belül lezárni. Vagy visszatérhetünk a témára, az aktív tevékeny időskorra, tehát elképzelhető, hogy visszatérünk a következő? Nem, nem, nem lehetséges. Próbáljuk meg. Próbáljuk meg. Tehát legyünk fegyelmezettek. Very short in what we say from now. És nagyon rövidek leszünk most. És megpróbálunk mind a két napi rendi ponttal elkészülni. De, de nagyon rövidnek kell lennetek. Az árnyék előadók kapnak szót a jelentésről. Köszönöm, Kampa úr. Nem az ön hibája, hogy ilyen helyzetbe jutottunk. 60 másodpercre Bach úr kap szót. Oké, okay, vielen Dank. Köszönöm szépen, 60 másodperc, tehát azt hiszem nem lenne udvarias vendégeinkkel szemben, hogyha nem folytatnánk le ezt a vitát hiszen az ő munkáikból, előadásaikból élünk, és a helyes kérdéseket vetették fel, és azt hiszem, hogy a helyes válaszokat szolgáltatták is. Az én számomra, illetve a néppárt számára egy dolog fontos, nem térek vissza az egész problémakörre, de az a kérdés, hogy hogyan kezül, kezeljük a kiegészítő kötelező jogi előírások problémáját. Az USA-tól érkezett úr azt kérdezte, hogy mi is motiválja a vállalatokat. Hát a jogi előírások motiválják őket, hogy az egészségbe, a biztonságba befektessenek, és aztán a szankciók. És a Business Europe képviselője ezt talán máshogyan látta, de ez még egy plusz dilemmához vezet el minket. Az erősebb jogszabályok révén elérjük ezt, vagy mindent hagyunk úgy, ahogyan jelenleg van? Ez egy nagyon fontos kérdés. Madam McIntyre? McIntyre asszony? Egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nincs időnk, hogy igazságot tehessünk. Egy percen belül ezzel a jelentése nevetséges. Tehát sokkal szélesebb, tágabb vitát kellett volna hagyni erre de fél órát legalább, és utána elhalasztjuk a másikat, de ő erre nem hajlandó. Szeretném Christiansen úrnak megköszönni a kiváló dokumentumot. Szeretném eh, az előadóknak is megköszönni prezentációkat. Nagyon érdeklődés, nagyon érdekes volt. Számos pontot üdvözlök a jelentésben. Az egyes bekezdés nagyon tetszik, amely kihangsúlyozza, hogy mindenkinek joga van a magas szintű védelemre. Ebből indulok ki. És ragaszkodom hozzá, hogy a KKV-kat és a mikrovállalkozásokat is kihangsúlyozok, és hogy a legjobb gyakorlatokat megosszuk. De más tekintetben nagyon óvados lennék, tehát uh, itt különféle önkényes célokat szerintem nincsen jogunk kitűzni. Mindenképpen benyújtom a módosítóimat, és remélem, hogy ennek a nagyon jó dokumentumnak nagyon jó folytatása lesz. Köszönöm. Léber asszony, köszönöm. Önök asszony, szeretnék én is köszönetet mondani a előadónak, hogy informált minket igazából távirati stílusban. Szeretném kijelenteni, hogy persze, a munkavédelem nagyon fontos, nagyon jó kezdeményezés, de igazából több cél fűződik hozzá. Az egyik az, hogy legyen egy működő gazdaság. Egy másik cél pedig természetesen az, hogy elősegítsük a korosodást. Tehát nagyon fontos az, hogy az egészségünket megőrizhessük. És úgy gondolom, hogy teljes mértékben ki kell értékelni, amit eddig szabályoztak, és szerintem a jobb jogalkotás ezen a területen is érvényesül majd. Tehát remélem, hogy könnyen érthető lesz majd a kis és középvállalatok számára is. El kell mondanom, hogy teljes mértékben egyetértek olyan témákkal, amit például a Business Europe képviselője mondott az előbb, tehát például itt a pszichoszociális kockázatok, tehát holnap tovább tárgyalunk az előadóval, de jó irányba halad. Köszönöm, Otis úr. Köszönöm szépen, elnök úr, asszony. Köszönöm a meghívottaknak is. Nos, a dereguláció a munkaügyre vonatkozóan további kockázatokkal járhat, hiszen az ellenőrzések száma csökken, és a KKV-k nehezen tudják a kockázatokat helyesen értékelni. Hallhattunk erről az előadók beszámolóiban is. Néhány dologra szeretnék kitérni, néhány jelenségre az alvállalkozói ö, láncot illeten vannak ö, nagyvállalatok, amelyek aztán alvállalkozóknak adják ki a munkát. Fontos, hogy a közszektorban az állam helyesen hajtsa végre az ellenőrzéseket és megfelelő stratégiai keret legyen e tekintetben. De a munkavállalóknak is részt kell venniük ebben a folyamatban, nem csupán a munkaadóknak. Megfelelő eszközökkel kell őket felszerelni, hogy a biztonsági normákat be lehessen tartani. Egy másik fontos dolog a KKV-knak és a mikrovállalatoknak nyújtott támogatás, ahol nehéz megteremteni a helyes munkahelyi biztonsági feltételeket. Deli asszony. Merci, madame. Köszönöm elnök asszony, köszönöm az előadóknak, és köszönöm a különböző hozzászólóknak. A Business Europe egy olyan dolgot mondott, mely szerint először értékelni kell a jogszabályalkotás előtt. Nos, 2011-ben az Európai Parlament megszavazott nagyon széles többséggel egy jelentést, mert én készítettem, amely már értékelt az európai stratégiát a munkahelyi biztonsággal és egészséggel kapcsolatban 2007-2011 között. Tehát igen, értékeltük ezt a területet, és a jelentésem már akkor kiemelte, hogy mennyire aggodalmat keltő körülmények vannak a munkai egészséget, biztonságot illetően. Köszönöm a munkai egészségbiztonság ügynökséget, amely több többször is fogadott engem Bilbaóban, és amelyel koordinált módon együtt működtünk a szemadatokat illetően. Minden ötben másodpercben van egy munkai baleset Európában, és 168 ezer haláleset történik, és mindez a GDP 4%-át teszik ki ezek a jelenségek, tehát cselekedni kell. Köszönöm a jelent az előadóknak, és számos módosítót fogok benyújtani. Nem várhatunk ugyanis. Négy év csend után a bizottság részéről nem lehet most a, négy, a parlamentnek négy évig csendben maradnia. Age asszony. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm az előadóknak. Nos, amiben egyetértünk, arra nem térnék ki, néhány adatra viszont kitérnék. Ezek az Európai Bizottság adatai, mely szerint körülbelül 20 ezer munkai felügyelő dolgozik, ezer munkavállalóra egy jut, és ezer inspekciót hajtanak végre évente. Tehát hogyha egy munkavállaló több mint 300 napot dolgozik egy évben, akkor minden 24 évben egyszer kerül ellenőrzés alá. Nos, a matematika az nem vélemény dolga, néhány adatot felül kellene vizsgálni és dolgozni kellene ezen. Aztán itt van az irányelv alkalmazása fontos, csökkenteni a költségeket, egyszerűsíteni, mert a gazdasági válság nyilvánvalóan tökretette a KKV-kat, de különösen a mikrovállalkozásokat, amelyek hatalmas nehézségekkel küzdenek a költségeket, illetően ami a munkavállalók védelmét illeti, hiszen ők fizetik meg elsőként ennek a költségeit. Az Európai Szociális Alap jobb használata ezen helyzet javítására és és egy megfelelő harmonizált jogi keret is szükséges, amely a munkavállalókat védi. Köszönöm. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Simon képviselő, szóval egy percre. Egy percben. Először is gratulálok ehhez a kiváló dokumentumhoz, és az ilyen információkra nagyon jó politikát lehet majd építeni. A bizottságnak nem tudok ennyire gratulálni, tehát nem, nem, nem azt mondom, hogy nem gondolkoztak, és nem dolgoztak nagyon keményen, igen, de gratulálok a többi prezentációhoz is, végezetül pedig a pszichotoxikus drogok óriási téma az egészségügyben, rák kép, rákot okozó anyagok megvannak a munkahelyeken, és ez minden felet érint. És szerintem ezzel a betegségeket okozó anyaggal nem foglalkoznak eleget Európában. Köszönöm, köszönöm az együttműködését is. A módosítók határideje június 30-a, 12 óra de ahogy említettük már, tisztában vagyunk azzal, hogy azok a témák, amelyek a munkavédelemmel kapcsolatosak, kulcskérdések ebben a szakbizottságban. Azt terveztük, hogy a jelentést szeptember 23-án fogadjuk el, és megvitatom majd a titkársággal, hogy van-e valamilyen egyéb lehetőségünk, hogy elmélyítsük a témáról szóló vitát a nyár után. Tehát nem mondom azt, hogy befejeztük a vitát, de a nyár után folytatjuk. Én csak szerettem volna köszönetet mondani mindenkinek, hogy az EU OSA részéről eljöttek, és szerettem volna megköszönni Úlének is a munkát, és még akkor is, hogyha nagyon szorít az idő, nem túl nagy lelkű az idő, akkor is szeretném elmondani, hogy nagyon nagy benyomást tett ránk az, amit csináltál, és biztos, hogy visszatérünk a témára. Köszönöm szépen! Uh, akkor áttérünk a 13-as témára, a tevékeny időskor. Itt van Kukán úr a jelentéstevő, és meg is kapja szót. Thank you very much, uh, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem leszek hosszú a prezentációmban. Azt szeretném elmondani, hogy a végrehajtás a 2012-es aktív öregedés és a közötti szorítás éve eléggé sok módosítót vonzott, összesen 184-et. Szeretném bemutatni, hogy mennyire fontos ez a dokumentum. A megállapodott menetrend szerint az árnyék előadók jövő héten, július 1-én találkoznak majd és a kompromisszumos módosítókat fogjuk előkészíteni, ahol. Megfelelő éppen ezért nagyon figyelmesen hallgatom majd meg az árnyék előadókat, a kollégákat, hogy mi a véleményük a módosítókról, hogy megfelelő módon reagálhassak a kompromisszumokban. Szeretném tisztázni, hogy minden konstruktív hozzájárulást megszívelek, kivéve azokat, amelyek eh, a, a tevékeny időskor koncepciója ellen szólnak, és eh, amely más szintre vezetni a vitát. Kollégák, egy ilyen speciális kiértékelési jelentésben mindenképpen eh, a lényeges dolgokra kell koncentrálnunk, és ne vonja el a figyelmünket sok-sok új elem. A fő célom az, hogy ez a jelentés átfogó legyen, magvas legyen, és az aktuális európai évre, a 2012-es évre koncentráljon. Számos módosítót nyújtottak be a generációk közötti szolidaritás tekintetében. Én pedig kész vagyok, hogy támogassam azokat, amelyek a 2017-es év ezen aspektusát hangsúlyozzák. Azokat is támogatom, amelyek eh, az élethosszig áttartó tanulással foglalkoznak, az eh, IT ismeretek eh, támogatását idősebbek számára, ezen kívül a munkaerőpiaci részvétel növelését. Támogatom az innovációs módosításokat is, amely minden állampolgár egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését biztosítsa. A tagállamok nyugdíjrendszerének reformját is támogatom, hiszen véleményem szerint a jelentésnek ez nem az elsődleges szempontja. Tehát várom az együttműködést az árnyék előadókkal a jó jelentés értémében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mlinkevics úta asszony, a szocialisták árnyék jelentéstevője. Aš e, dėkoju pranešėjui. Tikrai manau, kad geras Köszönöm szépen az jelentéstevőnek ezt a kiváló jelentést. Azonban szeretném kiegészíteni ezt néhány elképzeléssel, amelyeket most röviden bemutatnék. Úgy vélem, hogy a jelentésnek ki kell emelnie, hogy a gazdaság és pénzügyi válság e, súlyosbított megvitatta az időseket sújtó szegénységet Európában. A szegénység és a szociális kirekesztés miatt itt nem csupán az aktív idősekre kell utalni, hanem az idősek egészére. A táplálkozás és egészséggel kapcsolatos vetületek, illetve az energia, a szegénység szintén meg, megemlítő, megemlítendők ki kell tehát egészíteni a jelentést, és fel kell a tagállamokat, a szociális partnereket és más szereplőket, hogy dolgozzunk együtt egy nemzeti politika kidolgozásán, a nyugdíjkorhatárig az aktív foglalkoztatás célkitűzésén. Ugyanis semmi értelme nincs a nyugdíjkorhatár ki megfontolásának, anélkül, hogy a munkavállalókat ezen életkorig a munkaerőpiacon tudnánk tartani. A tagállamoknak is megoldásokat kell keresniük, hogy az idősek fél munkaidőben dolgozhassanak, igényeiket, szükség, szükségleteiket figyelembe véve. Az élethosszígtartó tanulás fontos szempont, melyet ki kellene emelni, és ami a technológiához és az informatikai készségek uralásához kapcsolódik, ezt is elő kell mozdítani. A bizottságnak egy integrált digitális stratégiát kellene létrehozni a közös piac vonatkozásában, és szintén az időseket kell favorizálni ezáltal. Köszönöm. Az ECR egyik jelentéstevője következik. Köszönöm, elnök asszony asszony, személy szerint eh, annak a szószulója vagyok, hogy tartsuk aktívan a fiatalokat, ahelyett, hogy az aktív öregedést szorgalmaznánk. Azonban a módosítók nagy része, amelyet olvastam, eh, támogatható. Három fontos szempont van itt, amelyeket szeretnék kiemelni. Elsősorban A módosítókban szó esik a demográfiai szempontokról, ez nagyon fontos. A 16-os módosító említi ezt. Talán egy európai alapra lenne szükség, bizonyos pénzügyi források újra irányítása céljából. Aztán másodszorban Rendkívül kritikusan szemlélem azt, hogy a nyugdíjkor határ felemelése kötelező. Az Active Aging szlogent nem kellene arra használni, hogy ezt a célkitűzést rejtett módon megvalósítsuk, mert más formái is vannak az időszemélyek tevékeny életének, beszéltünk más jellegű hozzájárulásaikhoz a, ról a, a szociális élethez, a társadalmi élethez, vagy a munkához, magához végezetül. Ami a 77-es módosítót illeti, ez egy remek módosító, támogatni fogjuk. Szintén fontos a 73-as módosít az ALDE tollából, azaz az egészség védelme. Itt élhetünk példákkal az idős korúak egészségi ellátáshoz való hozzáférését illetően, amely problematikus sok esetben az idősek körében. Van egyfajta diszkrimináció ezen a területen. Egyszer majd az eutanáziáról is vitát kell folytatni, és vannak itt gazdasági vetületek is, amit figyelembe kell venni, de ez egy másik ügy. De az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, a diszkrimináció tilalma, az időskor szempontjából ezeket a szempontokat erősen ki kell emelni. Köszönöm, Weigel úr, másik árnyék előadó. Köszönöm szépen. Önök azt mondja, nagyon jó jelentést kaptunk, nagyon jó időben kaptuk meg, és meg kell vitatnunk ezt a témát, amely az összes tagállam számára roppant égető. A kérdés az idősek helyzete. Minnyáján idősek leszünk előbb-utóbb, éppen ezért az idősebbekről szóló vitát is modernizálni kell. Ez a jelentés az összes fontos elemet magában foglalja. Most nem szeretném itt feleslegesen nyújtani ezt a vitát. Az ALDE elég sok módosítót javasolt a többi kollégával együtt. És várom az együttműködést Kukán úrral. Szeretnék rámutatni, hogy szerettük volna kifejezésre juttatni, hogy azt várjuk a bizottságtól, hogy készítsen elő egy stratégiát, amely megválaszolja a demográfiai változások kérdését. Mindenképpen szólnunk kell erről a témáról Európai Uniós szinten. Hiszen ez minden nap egyre több embert érint. Köszönöm, Weigel úr. Zuber asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, az alkalmazás és a globális értékelés kapcsán az aktív öregedés európai évét illetően benyújtottunk néhány módosítót, mert szerintünk ez az uniós kezdeményezés nem lenne szabad arra nem, ezt nem lenne szabad arra felhasználni, hogy vitázunk és előmozdítsuk, illetve elfogadjuk az aktív öregedés elképzelését, és ennek ürügyén emeljük a határt. Sajnos mi úgy véljük, hogy az a beszéd, amelyet az európai év kapcsán hallhattunk, az pontosan erre a koncepcióra épült. És szerintünk e két tényező nem kapcsolódik össze. A nyugdíjkorhatár emelésének problémája egy hamis vita téma számunkra. Beszéltünk már erről a termelékenység növelésével foglalkozó különböző tanulmányok keretében. Tehát szükséges lenne a munkaórák számának növelése valamennyi munkavállaló vonatkozásában, a nyugdíjkorhatár emelése pedig egy ö, hibás kérdés. A szociális védelem, a társadalombiztosítás fenntarthatósága a fő probléma. Nem, a, nem arról van szó, hogy kötelezni kellene az embereket, hogy hosszabban dolgozzanak. Aztán van itt még két másik kérdés, amivel foglalkozunk majd a módosítóinkban. Az egyik az, hogy hogyan ösztönözzük az ilyenfajta egészséges tevékenységekhez való hozzáférés. Tehát például közszolgáltatásokat kell rendelkezésre bocsájtani, amelyek lehetővé teszik az aktív öregedést, tehát a közösségbe való beillesztést, a szenyor gazdaság megvalósítása azonban nem támogatandó részünkről, és szükség lehetséges a méltóság teljes öregedés, enélkül nem lehetséges az aktív öregkor előmozdítása. Tehát a nyugdíj a ö, emberhez méltóbbá kell tenni. Yes, I'll try to be short. Zanok, Zanok asszony, igen, köszönöm, rövid leszek. Én is beterjesztettem néhány módosítót, úgy, úgy látom, hogy a nyugdíjkorhatár kitolása lesz a legfőbb kérdés, vagy téma ebben a, ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Meg kell adni mindig a lehetőséget, hogy valaki tovább dolgozhasson. Nyilván szakmánként eltér, hogy ki meddig húzhatja, vagy tolhatja ki a nyugdíjkorhatárt, és egy tagállamokénti hozzáállás is eltér. Erre irányulnak tehát a módosítóink, beszélhetünk az életciklus, beszélünk az életciklus megközelítésről is, ennek kötelezőnek kell lenni, hogyha van egy kötelező nyugdíjkorhatár. Ezt szeretném elmondani. Köszönöm, Laura Agia következik. Köszönöm elnök asszony, köszönöm a jelentés tevőnek. Módosítókat nyújtottunk be, miért is, mert úgy véljük, hogy a nemzedékváltás alapvető jelentőségű. Ez egy szükséges fordulópont, és ez a párbeszéd, a struktúrált párbeszéd révén valósulhat meg a fiatalok és az idősek között, amely minden korosztályt kölcsönösen gazdagít, a különböző tapasztalatok találkozhatnak ilyen módon, és a munkahelyen is létre lehet hozni ezt a párbeszédet, amely egy optimális állapotot hoz létre, és magas minőségű foglalkoztathatóságot. Az állandó továbbképzés szintén fontos szempont. Az élet vagy a karrier a során. A hosszú távú munkanélküliség pazax helyzete, amely különösen érinti a 45-55 év közötti korosztályt, ezt is meg lehetne fékezni, csökkenteni lehetne, ezt is ki kell emelni. A nyugdíjkorhatár emelése. A jelentéstevő azt mondja, hogy a figyelmet erre a szempontra irányítani talán nem a leglényegesebb, azonban figyeljünk, amikor a nyugdíjkorhatár kitolásáról beszélünk, nem minden foglalkozás hasonlóképpen ártalmas az egészségre, tehát vegyük figyelembe az egyes foglalkozások különböző jellemzőit. Tehát figyeljünk erre oda, mielőtt emelnénk a nyugdíjkorhatárt. Aztán az árnyékjelentéstevőkkel összeülünk, és megpróbálunk egy megfelelő dokumentumot kialakítani, mert úgy vélem, hogy a dokumentum alapja rendkívüli módon szilárd. Köszönöm. Thank you. Köszönöm mindenkinek. A foglalkoztatási szakbizottságban július 15-16-án fogjuk ezt elfogadni. Akkor lesz a szavazás, elnézést, hogy ennyire sietettem a dolgot. Kukán úré az utolsó szó. Remélem számára is ez a vita hasznos volt. Parancsoljon Kukán úr! Köszönöm, igen, nagyon hasznos volt ez az eszmecsere. Köszönet mindenkinek, aki részt vett bennem. A szocialista tevő véleménye szerintem mindenképpen pozitív, javítja a jelentést. Weiglurra is ez vonatkozik. Ami az egyszerűen illeti, hát arra még beszélhetünk. Sok módosító szól a demográfiai változatos, változásokról, néhány nagyon nyersen van megfogalmazva, úgyhogy jó lenne, ha egy kicsit realisztikusabban fogalmaznánk ezt meg. Érdekes hozzászólásokat is hallottunk. Azt mondják a kollégák, hogy a jelentés célja az, hogy a nyugdíjkorhatárt emeljük. És erről szól majd a vita? Hát én nem tudok erről. Ez nincs benne a jelentésben. Én ez ellen vagyok. Majd önök bizonyan elmagyarázzák nekem, hogy ők, önök hogyan jutottak arra a következtetésre, hogy én szeretném felemelni a nyugdíjkorhatárt. Köszönjük a módosítókat. Hasznos volt, hogy ki mit gondol. Most következik az intenzív politikai tárgyalás. Köszönöm, elnök, köszönöm Kukán úr, köszönöm mindenkinek ezt a mai intenzív ülést. De szerintem meghoztuk a szükséges döntéseket, és lesznek majd még további ülések is. Köszönöm.